soraiból, hogy foglaljanak helyet. Bueno, vamos a pasar a segunda discusión. Következik akkor a második megbeszélésünk, a saját kezdeményezésű jelentésünkről. Az emberkereskedelem elleni küzdelem az Európai Unió külkapcsolatainak összefüggésében Logbiller asszony fogja most átvenni a szót, és köszönjük a kitűnő munkáját, Emlékeztetnék rá, hogy a módosítók határideje március 8-a déli 12 óra. A módosítókat a módosítók nem haladhatják meg a bizottságunk hatáskörét. Mi ugyanis csak az emberi jogokkal, a nők emberi jogaival fogunk foglalkozni ebben a tekintetben az emberkereskedelem körében, tehát más kérdésekkel nem foglalkozhatunk a módosító indítványainkban. Lobbiller asszony parancsoljon a szó. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony. Persze már az elején szeretném elmondani, hogy nagyon sajnálom, hogy úgy tűnik, hogy a jelentős tervezet nyelvileg ellenőrzött változata csak tegnap délután került kiküldésre az álnyék előadóknak, úgyhogy attól tartok, hogy az első eszmecsere után egy mélyrehatóbb vitát is kell folytatnunk. Először is szeretnék hangsúlyozni néhány fontos uh, jelenséget, és utána ismertetném a jelentéstervezetet. Az emberkereskedelem kiszolgáltatott emberek pénzügyi célra való kizsákmányolását jelenti, például nemi kizsákmányolást, szervkereskedelmet, illetve koldulásra, rabszolgamunkára való kihasználást, szállításuk, rejtegetésük, illetve adásvételük, ellenük alkalmazott kényszer, erőhasználata, visszaélés a kiszolgáltatott helyzetüktől szerepel az ENSZ definíciójában, a palermói jegyzőkönyvben. Azért olvastam ezt fel, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy mi a definíciója az emberkereskedelemnek. Az emberkereskedelem az egyik legsúlyosabb emberi jogsértés, az embert árucikké teszi. A globális rabszolgaság index szerint 35,8 millió ember modern rabszolgaságban él a világon, és az emberkereskedelem az egyik legjobban jövedelmező bűnözési forma a világon. A jelentés a tartalommal is foglalkozik, az emberkereskedelem különböző formáit tárja fel, ugyanakkor földrajzilag minden régióra kiterjed, de persze minden eset nem szerepelhet benne. Tehát amikor a régiókról van szó, csak néhány tendenciát szerepeltetünk az egyes régiókról. A döntés több mint egy évig tartott, egy évvel ezelőtt tartottunk egy meghallgatást, de végre most már megkezdődhet a munka, és nagyon időszerű ez, mert 2016-ban az EU emberkereskedelem felszámolására irányuló stratégiáját felül fogják vizsgálni. Ez az Európai Unión belüli jelenségre is vonatkozik. A jelentéssel még lesz időnk a folyamathoz csatlakozni. A jelentés tervezetben néhány globális tendenciát sorolok fel, az emberkereskedelem olyan problémákhoz kötődik, mint például a megfelelő jogszabályok hiánya, az emberkereskedők kriminalizálásának, penalizálásának hiánya, az ügyességi igazságszabatási eljárások megindításának hiánya. Aztán a gazdasági szempontokon is el kell gondolkodni, illetve azon, hogy ebből a szörnyű bizniszből ki húz hasznot. Persze a kínálati oldal is kezelendő, illetve a pénzügyi vizsgálatok is fontosak. Egy másik fejezet a különböző kizsákmányolási módokkal foglalkozik, gyermekkereskedelem, er, kényszermunka, szervkereskedelem és kényszerkoldulás. koldulás különböző szinten lehet küzdeni az emberkereskedelem ellen, és külön részben foglalkozunk a képesség fejlesztéssel, illetve a civil szervezeti együttműködéssel. Az áldozati jogok külön fejezetet kaptak, illetve a jogorvoslati lehetőségek, valamint az azonosítás módjai az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, megfelelő támogatásnyújtás, orvosi, szociális segítségnyújtás, jogi segítségnyújtás, gazdasági segítségnyújtás. És az utolsó részében a jelentésnek külön foglalkozunk az EU emberkereskedelem elleni szakpolitikáival a külső fellépésben, és néhány javaslatot is teszünk, például a prioritás képező országok listáját újra kell értékelni. Mert hát úgy tudom, hogy ez egy nagyon merev koncepció, attól függetlenül, hogy mi történik az országban, hogyha egyszer fölkerül erre a listára, akkor ott is marad tehát célzottabban kell eljárnunk, mint ma. Ahogy mondtam, és az elnök asszony is említette, a LIBE és a számszakbizottságokkal együtt készítjük a jelentést, az 54-es szabály értelmében bevontuk őket. Volt egy első egyeztetésem a FAM előadójával és a lébe előadójával is azt mondták, hogy külön-külön szavaznak majd a módosítókról. Tehát, hogyha az árnyék előadók módosítókat nyújtanak be, akkor tudni kell, hogy ez csak ehhez, csat, ehhez a szövegtervezethez csatlakozik a fámban külön fognak majd szavazni. A fám külön foglalkozik majd a nők erőszakkal, a nemi dimenziókkal az emberkereskedelemben, illetve a nők különleges problémáival, illetve a szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelemmel külön foglalkoznak. A lébe pedig a rendőri és igazságügyi büntetőjogi együttműködés aspektusait emelik, illetve a koherensebb EU megközelítés lehetőségét az emberkereskedelem üldözésére. And, and I also understand that in the end... Azt is értem, vagy úgy tudom, hogy az ENVI szakbizottságban is készül vélemény. Mikolácsics úr készíti, ő a Droának is tagja, és a a fókusz a szervkereskedelmen lesz ott. Az első megbeszélés alapján az a benyomásom alakult ki, hogy nagyon konszenzusos módon tudunk majd együttműködni, és úgy gondolom, eh, hogy az árnyék előadókkal is, akik közül többekkel jó kapcsolatom van, a DROA előadók hamarosan találkozhatnak is egy egyeztetésre, és ahogy említettem, komolyabb ellentmondásokat nem látok, nyilván el kell kerülni az átfedéseket a másik két szakbizottsággal. Tavaly a meghallgatás óta különböző civil szervezeti szakértőkkel is kapcsolatban vagyok, illetve az Európollal, a munkaügyi világszervezettel, a migrációs világszervezettel, illetve az EU emberkereskedelme elleni koordinátorával is folyamatos kapcsolatban vagyok. Ennyit akartam mondani, és várom az észrevételeiket, javaslataikat. Köszönöm szépen, Gacsakomodini asszony következik, árnyék jelentéstevőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni, gratulálni az előadónak. A jelentés tervezet pontosan megmutatja, hogy milyen logikusan és szisztematikusan gondolkodik az előadó az embercsempészetről, és ez világosan kiderül a javaslatokból és a jelentés megfogalmazásából is. Amikor emberkereskedelemről beszélünk, akkor határokon átnyúló bűncselekményről is beszélünk, és ilyen értelemben átfedések vannak a mi bizottságunk és más bizottságok illetékessége között. De meggyőződésem, hogy az emberkereskedelem és az Európai Parlament vonatkozó jelentése csak akkor születhet meg kellő minőségben, hogyha együtt működünk. Köszönöm az előadónak, hogy egyőztetett a többi bizottság előadóival, árnyék előadóival, Sajnos még eddig mi nem találkoztunk a tervezet megvitatása érdekében. Lesznek átfedések, nem csak a rendőrségi és igazságügyi együttműködési elemmel kapcsolatosan, hiszen az olyas valami, ahol eh, további lépésekre van és ösztönzése van szükség. A Libével közösen mi is javaslatokat fogunk tenni arra, hogy az igazságügyi és rendőrségi együttműködést hogyan lehet elősegíteni, nem csak a tagállamok között, hanem eh, még konkrétabb értelemben a harmadik országokkal való együttműködésben. Szeretnék többet megtudni az előadótól azzal kapcsolatosan, hogy a többi szakbizottsággal miben maradtak. Ha jól értettem, akkor azt szeretné, hogyha nem foglalkoznánk azokkal a kérdésekkel, amelyeket a fennbizottság kapott meg, vagy pedig szeretnénk mégis foglalkozni ezekkel. A FEM-nek kell javaslatokat tennie a eh, nemek eh, nem specifikus eh, emberkereskedelmi kérdésekkel kapcsolatban, amelyek kapcsolódnak az EU harmadik országokkal fenntartott kapcsolatához is, vagy a FEM ezt csak a belügyi szempontból fogja megvizsgálni. Ez azért lényeges, véleményem szerint, mert nem akarunk túl sok olyan módosítót, amely ugyanazt mondja ki, és attól is tartózkodni szeretnénk, hogy negatív kapcsolat alapuljon ki a szakbizottságok között. Ezért szeretnék még egy kicsit többet hallani arról, hogy hogyan tervezi a munkakapcsolatot ebben a folyamatban, és a magam részéről, hiszen én vagyok a DROA bizottság árnyék előadója, én is szeretném tudni, hogy milyen módosítókat, mely módosítókat kell itt benyújtanom, és melyek azok, amelyeket a többi szakbizottságban tárgyalunk majd meg. Nagy kíváncsisággal tekintek a tervezettel kapcsolatos munkánk elébe, illetve a többi árnyékjelentéstevővel való együttműködés elébe. A szakbizottságunknak, albizottságunknak talán ez egyik legfontosabb jelentése. Köszönöm szépen. Litzen úr az SND frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Endi Kriszti nevében szólok, sajnos nem tudott eljönni ma. Először is köszönöm Lochmiller asszonynak, hogy ilyen kiváló véleményt készített az emberkereskedelem elleni harcról, hiszen ez fontos téma számunkra. Az ember csempészet nem csak probléma, hanem bűncselekmény is. Erre globális megoldásra van szükség, az államok, a privát szféra, a tudományos világ, a civil társadalom, a fogyasztók mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy különböző tényezőket visszaszorítsunk. A kormányok szerepe nagyon fontos, mert külön felelősséget viselnek a jogállamiság érvényesítése területén, illetve hogy az igazságügyi erőforrásokat kezeljék, és, őriz, és örködjenek az emberi méltóság felett. A regionális nemzetközi együttműködés az emberkereskedelem elleni harcban alapvető fontosságú. Szeretnénk előrelépést elérni a jogi keretekkel kapcsolatosan, a gyakorlatokkal kapcsolatosan, már ami az emberkereskedelmet illeti, a reálgazdaságban hangsúlyozva a kormányok szerepét és az elvárásokat egyértelműen megfogalmazva, az emberi jogokkal kapcsolatosan olyan politikákat kell elfogadni, amelyek az átláthatóságot fokozzák, és jobb eh, információt, eh, tájékoztatást tesznek lehetővé a láncolatokkal kapcsolatosan. A harmadik országok összefüggésében is fontos fellépni az embercsempészet ellen, az emberek kizsákmányolásának formáival kapcsolatosan meg kell említeni a kényszerprostitúciót és a szexuális kizsákmányolást. Tudni kell, hogy ennek a jelentésnek az összeállítása során a LIBE és a FEM is részt vett a munkában, tehát két, két szakbizottság, és az ilyesfajta kizsákmányolást is fel kell térképezni. Illetve az adósságcsapdát. Nagyon sokaknak kell az elődeik tartozásait ledolgozni vagy kifizetni. Az különböző feltételek között a rabszolgasság sem ritka, sok áldozatnak ez a sorsa. Módosítókat is be fogok nyújtani e tekintetben, a szöveg javítása érdekében. Köszönöm. Very much. Um... Köszönöm szépen, Weber asszony. Az Áda részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek a kitűnő munkájáért. Nem meglepő, ugyanis tudjuk, hogy mennyire közel áll a szívéhez az emberi jogok témája azzal szeretném kezdeni, hogy az emberkereskedelem a századunk méteje. Szeretnék visszatekinteni arra, hogy két évtizeddel ezelőtt még borzasztó nehéz volt a hatóságokkal beszélni az emberkereskedelemről, és nézzük csak meg, húsz évvel később egy olyan világban élünk, ahol ez a borzalmas gyakorlat valószínűleg a legjövedelmezőbb a világon, ugyanis állítólag sokkal több pénz származik abból, mint bármely más kereskedelmi tevékenységben. Kétség kívül tehát figyelmet, odaadást érdemel ez a téma, és a borzasztó következményei miatt, illetve, hogy milyen társadalmi-gazdasági hatással rendelkezik, világszerte sürgősen mozgósítani kell az embereket ellene, illetve koordinált válaszra van szükség azért, hogy megszüntessük annak okait, hálózatait, illetve a gyakorlat hasznát, az abból származó előnyöket. A parlament eljárása az, hogy a különböző bizottságok az 54-es cikk alapján dolgoznak a jelentésen, amelynek vannak jó aspektusai, de átfedések is történhetnek, illetve keveredések. Remélem, hogy ezt sikerül majd elkerülnök a jelentés mm. elfogadása során. Nagyon fontosnak tartom, hogy pontos meghatározásokkal dolgozzunk, hiszen a valóság folyamatosan változik, és a jelentésnek az aktuális helyzetet kell tükröznie. Például a Palermo jegyzőkönyv meghatározása szerintem azt a valóságot tükrözi, amikor a jegyzőkönyvet kiadták. Például a gyermekkatonákról nem szól megfelelően, mint gyermekkereskedelem, illetve az emberkereskedelem áldozatairól. Idénre már 300 ezerre nőtt az érintett gyermekek száma. Azt is hiszem, hogy el kell határolódnunk mindenféle keveredésről, a migránscsempészet, illetve az emberkereskedelmi áldozatok között. Természetesen az migránscsempészet áldozatai szintén áldozatok, veszélyeztetett emberek, de mégsem ugyanabba a kategóriába tartoznak, mint az emberkereskedelem áldozatai. Azt is tudom, hogy ez olyan probléma, amelyel már évek óta próbálok megbirkózni, nem feltétlenül eredményesen. Nem örülök különösebben annak az ellentmondásnak, ami a prostitúció, illetve a szexuális kizsákmányolás egyéb formái között áll fenn. Hogyha prostitúcióról beszélünk, akkor kényszerprostitúcióról kell beszélnünk, de mindig a szexuális kizsákmányolásról beszélünk a szövegben, szerintem ez a helyes kifejezés. A prostitúció önmagában a beleegyezést is magában hordozza, aki prostitúcióra adja a fejét. Ezért szerintem jó lenne, hogyha ezeket a koncepciókat, ezeket a fogalmakat tudnánk pontosítani. Ezen túl pedig szeretnék további hangsúlyt helyezni arra, hogy a külügyi szolgálatunk, illetve a diplomáciánk a harmadik országokkal folytatott tárgyalások során, ahol nagyon komoly eh, emberkereskedelmi problémák vannak, legyen a származási célország vagy tranzitország, és felszólítanék arra, hogy az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatást, a harmadik országoknak nyújtott pénzügyi támogatást olyan stratégiákra ez eszközökre fordítsák, amelyek célja az emberkereskedelmi hálózatok felszámolása. Ugyanis a szavakon túl cselekvése is szükségünk van, és az Európai Uniónak van egy nagyon jó plusz lehetősége, ami a pénzügyi segítségnyújtásban testesül meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony Korrá úr következik. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Lochbiller képviselőtársamnak, nagyon jó munkát végzett a jelentés kapcsán, és nagyon sok mindennel egyetértek abból, amit megemlített a jelentés tervezeti ismertetésekor. Úgy gondolom, hogy amikor emberkereskedelemről beszélünk, e, különösen most, amikor sok szó esik arról, hogy milyen sok ember migrál egyik országból a másikba, nyilván az egész a közvéleményben zajló vitához is csatlakoznunk kell. Az emberkereskedelem a legnagyobb jövedelmet jelentő bűncselekmény, nagyon fontos a felszámolása, és ehhez a koordinációt, az együttműködést javítani kell minden szerepvállaló között, így a civil szervezetekkel is. Még egy nagyon fontos lépés az emberkeskedelem felszámolása felé, az eszközök megerősítése lenne, azon eszközöké, amelyek az emberkereskedelem megelőzésére irányulnak, és fontos lenne csökkenteni a keresletet a szexuális célú és más célú emberkereskedelem iránt. Nagyon fontos lenne a tájékoztatási kampány is, fel kell kelteni a helyi közösségek fogékonyságát is, ez sorsdöntő lehet az emberkereskedelem megállításában. Úgy gondolom, hogy az átfogó megközelítés többi szakbizottság bevonásával mindenképpen jó út, jó módszert, munkamódszert jelent, és erőteljes álláspontot eredményez majd az Európai Parlament számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, kora úr. Most megadnám a szót, hogyha szeretnék, Mikolasi úrnak, aki a vélemény felelőse az Envi részéről a jelentésnél, majd Valéro asszonynak, aki pedig a Libe részéről készíti a véleményt. Köszönöm szépen, mondja Mikolási úr. Uh, Kedves kollégák, hát uh, mondja köszönetet Lokbéler asszonynak, kiváló tervezetet készített egy nagyon komoly kérdésben. Nem néz rám, de először is, és mindenek előtt elismerjük hogy az emberkereskedelem napjainkban az egyik legszörnyűbb bűnözési forma az embereket árucikké teszi. A megfogalmazás szerepel a jelentésben, és ennek örülök. Az emberkereskedők pénzügyi haszonszerzés érdekében kizsákmányolják az embereket, és ez ellentmond a mi alapelveinknek. Az embereket, az emberi szerveket nem lehet árucikkét tenni. Az EU alapjogi kártája helyesen mondja ki, hogy az egyéni és emberi méltóság az EU egyik legfontosabb alapelve. Úgyhogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a problémának, nagyon nagy aggodalomra ad okot. A kiszolgáltató csoportok között a gyerekeket, az időseket, természetesen a nőket találjuk, a nőket szexuális célra ö, zsákmányolják ki, illetve a beteg és a szegény emberek találhatók még közöttük. Az emberkereskedelem elleni hatékony fellépés érdekében az EU-nak következetesnek kell lennie, nem csak belföldön, hanem az EU-n kívül is, és hangsúlyozni kell az emberi jogi záradékok fontosságát. Ezért üdvözlöm az EU stratégiáját, amely az áldozatok megvédésén, a bűncselekmények megelőzésén és az elkövetők felelősségre vonásán alapul. Különösen nagyra értékelem a 18-as pontot a tervezetben, mi szerint az Európa Tanács szervkereskedelem elleni egyezményhez való csatlakozás érdekében felhívást intézünk, az EU kormányai és a harmadik országok kormányai fel kell, hogy lépjenek azon orvosok és egészségügyi dolgozók vonatkozásában, akik illegális szervkereskedelemben vesznek részt ami a jelenlegi menekült és válságot illeti, különös figyelmet kell szentelnünk az emberkereskedelem felszámolására, mert a menekültek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Kedves kollégák, nagy érdeklődéssel tekintek az együttműködésünkre, bízom benne, hogy ez szörnyű bűncselekmény az emberkereskedelem ellen jó és hatékony jogszabályjal léphetünk fel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Valéro asszony. Köszönöm nagyon röviden szólok, ugyanis a szedében kellene most lennem ebben a pillanatban. Nagyon jó volt az együttműködésünk, megvizsgáltuk a szöveget, illetve egy informális árnyékjelentéstevői ülésünk is volt a LIBE árnyékjelentéstevőjével, ahol a különböző megközelítéseket megvizsgáltuk, hogy mit szeretnénk látni a véleményben, nem akarok elismételni mindent, ami Barbara már elmondott, ami Barbara jelentésében már szerepel. Megpróbálunk egyéb kérdésekkel foglalkozni. Beszéltünk nagyon sokat az árnyék jelentéstevőkkel, illetve saját csapatommal arról, hogy mi a helyzet a gyerekekkel, és a kíséret nélküli kiskorúakkal, akik Európába érkeznek. Nagyon sokan eltűntek közülük, és nem lehet tudni, hogy hol vannak. Úgyhogy ezt is meg kell néznünk. Beszéltünk még a megfelelő oktatásról és képzésről a hatóságok vonatkozásában, azért, hogy értsék pontosan, hogy miről szól az emberkereskedelem, hogy meg tudják védeni az áldozatokat. Beszéltünk azokról a garanciákról, hogyha valakit visszaküldenek a hazájába, hogy az az ember még mindig védelembe részesüljön. Természetesen az áldozatok jogaira kell összpontosítanunk, a jogaikra kell összpontosítanunk, amikor visszamennek, de akkor is, amikor Európában maradnak például a letelepedési engedéllyel kapcsolatban, vagy akár tanúvédelmi programban való részvétellel. Hat hónap kapcsolódik ehhez, és ez nem elegendő, hogyha valaki úgy dönt, hogy együttműködik a rendőrséggel. Beszéltünk arról, hogy mi a kapcsolat hogyha valaki embercsempészet áldozataként érkezik Európába, vagy ember kereskedelem áldozata, vagy azért dönt valaki amellett, hogy el, áruba bocsátja a testét, mert semmi más lehetősége nincs arra, hogy a családját eltartsa. Tehát mi is hamarosan elkészítünk egy szövegtervezetet, majd azt újra megtárgyaljuk az árnyékjelentéstevőkkel, és Barbarával majd ezt megbeszéljük. Elnézést, most el kell mennem a szedébe, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítséget. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Most pedig Jiménez de Becerril asszonynak fogom megadni a szót, és aztán jön az Európai Bizottság. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok az jelentéstevője a LIBE bizottságának, eh, a Libe véleményének ezzel kapcsolatosan, és szeretnék gratulálni Lóbicher asszonynak a munkájáért, és azért vannak kérdések, amelyekre nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a szakbizottságunk munkájával kapcsolatosan, a gyerekek védelmére gondolok, ez nagyon fontos. Illetve a koordinátorral, az emberi emberkereskedelemmel kapcsolatos koordinátorral találkoztunk egy héttel ezelőtt, és ő is arról beszélt, hogy amikor már áldozatokra beszélünk, akkor ez már túlságosan későn van, megelőzésről, védelemről kell beszélnünk, a bevándorlók esetében is, a gyerekek összefüggésében elsősorban kell hangsúlyozni azoknak a gyerekeknek a sorsát, akik gyakorlatilag elvesznek, miután az Európai Unióba érkeznek, illetve nők is nagyon gyakran az emberkereskedelem áldozatai válnak. Általában a, az áldozatok sorsával foglalkozni kell, illetve az áldozatok jogaival, akár kárpótlási joggal is, hiszen rettenetes élményeken mennek keresztül ezek az emberek, egyénenként kell értékelni azt, hogy mi történt, mi történt velük. A Libe Bizottság szeretné az AFET-nek azt javasolni, hogy a rendőrségi munkával kapcsolatosan is tegyünk megállapításokat, nem szabad megfelelkezni a fogyatékossággal élő áldozatokról sem hiszen elképzelhető, hogy pontosan az emberkereskedelem során szerzett sérüléseik miatt válnak fogyatékossá. Beszélni kell a prostitúcióról, nők és lányok 89%-ban az emberkereskedelem áldozatai, akik szexuális kizsákmányolás áldozatai is lesznek. Nagyon fontos, hogyha például elvágjuk a finanszírozási forrását az embercsempésznek, akkor már ez is nagyon fontos fellépés lenne az embercsempészet elleni harcban. Köszönöm szépen. Az európai emberkereskedelem elleni koordinátornak adom meg a szót. Vaszélvú asszony, tessék. Thank you very much. Thank you to the chair. Köszönöm szépen, köszönöm az elnöknek, illetve köszönöm a jelentéstevőnek, Lok Biller képviselőasszonynak, akivel kitűnő az együttműködésünk, és köszönöm a munkáját és elkötelezettségét. Én is szeretnék megköszönni ezt a jelentést, ugyanis abban eh, hivatalom munkáját is elismerte, ezt külön köszönöm. A jelentés tervezet az emberkereskedelem, illetve az EU külpolitikája vonatkozásában tárgyalja. A FEM bizottságban, illetve tegnap a LIBE bizottságban beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a konzisztencia a kötelezettségvállalásaink megvalósításában. Szeretném pontosítani, hogy az emberkereskedelem nem feltétlenül határon átlépő, tehát az emberkereskedelem a határon belül is megvalósulhat. Az emberkereskedelemnek ezzel együtt nagyon fontos transzacionális eleme van, ezért a bizottságnak a munkája alapvető fontosságú az emberkereskedelemet az emberi jogok megsértése szempontjából kell vizsgálni, és ahogyan a képviselő elmagyarázta a korábbiakban, tilos az alapjogok kartájában. Ez az egyetlen formája a szervezett bűnözésnek, amelyet az, emberi, az alapjogi karta megtilt. Kom- átfogó megközelítést alkalmazunk, ami az emberkereskedelem elleni irányelvben is tükröződik és számos szakpolitikának is részét képezi, mint például a migrációs agenda, a biztonsági agenda, az új emberi jogi és demokrácia cselekvési terv, az új e, gender cselekvési terv, a nemek közötti esélyegyenlőség stratégiája, a vállalati közösségi felelősségvállalás stratégiája. Ezt azért mondom, mert szerintem számos megjegyzést lefedi ez, ami elhangzott az előbb éppen a képviselők részéről. Ahogyan a jelentéstevő is kifejezte, és a bizottság számára egyértelmű, hogy az emberkereskedelmet elsősorban a profit vezérli, illetve a kizsákmányolás iránti kereslet. Ez egy bűncselekmény, ami két és fél milliárd eurós profitot termel évente. Szeretném pontosítani, hogy ez a profit az ill, ez illegális, és a legális szektor számára is, illetve a legális szektor, legális üzleti tevékenységet folytató legális szektor számára is profitot jelent ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt ebben a kontextusban is megvizsgáljuk a megelőzést, illetve ez nagyon sokszor elhangzott ma, az EU irányelv nagyon világosan fogalmazza, a tagállamok kötelesek cselekedni azért, hogy csökkentsék azt a keresletet, ami a kizsákmányolás irányába valósul meg, és tájékoztatni kell mindenkit, tudatosítani ezt a jelenséget, illetve az emberkereskedelem áldozatainak segítséget kell nyújtani. Szeretném kiemelni a 2009-es eh, munkáltatói szankciókról szóló irányelvet, hogyha a munkáltatók harmadik országbeli állampolgárok szolgáltatásait veszik igénybe, tudván, hogy emberkereskedelem áldozatai voltak. Jelen pillanatban, hölgyeim és uraim, nagyon sok tagállamban nem illegális bűncselekmény áldozatainak szolgáltatásait igénybe venni. A szerződés is megállapítja, hogy az ember kereskedelem bűncselekmény, azonban, hogyha valaki tudatosan vett részt ebben a bűncselekményben, a, őket nem tekinti bűnösnek. Jiménez asszonynak szeretném megköszönni a megjegyzéseit, és köszönöm, hogy kiemelte, hogy valóban az áldozatok számára ez egy kicsit túl késő, késői intézkedés, és ezért inkább a megelőzésre kell összpontosítani. A kizsákmányolás valamennyi formájára kitérünk, és a jelentés jelen pillanatban nem foglalkozik a szexuális kizsákmányolás céljából emberkereskedelem áldozataival. A bizottság mit tesz jelen pillanatban? Vizsgáljuk, szólhatok erről, nem? Akkor egy pillanat. Van egy jelentésünk, ez jövő hónapban adjuk ki az első jelentésünk azokról a trendekről, illetve feltérképezésről, ami az emberkereskedelem elleni Európai Uniós cselekvésekre vonatkozik. A jelentés magam készítem a bizottság számára, illetve az év végén az irányelv átültetéséről fogunk készíteni jelentést, készül egy jelentés a emberkereskedelem áldozatainak szolgáltatásait igénybe vevő személyekre vonatkozó jelentést, és azt gondolom, hogy az elvégzendő munkánkban nagyon jól be fog tagozódni ez a jelentés. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy nagyon érdekes volt az expozéja, és Gerrit O'Brien fogja most megkapni a szót, a külügyi szolgálat részéről parancsoljon. Um, thank you, I, I won't take very... Köszönöm, mm, nem fogok nagyon hosszan beszélni, üdvözölném a jelentés készítését. Úgy gondolom, hogy a emberkereskedelem elleni koordinátor már elmondta a lényegét annak, amit én is mondhatnék. Az emberkereskedelem elleni fellépés emberjogi kérdés a külső országokkal szemben és a koordinátor hivatala nagyon sok munkát végez, az emberkereskedelem rendszeresen felvetésre kerül az emberi jogi párbeszédben a harmadik országokkal szemben, illetve a különböző munkabizottságokban belső problémaként az emberi jogi stratégiáknak is részét képezi a harmadik országokkal szemben, illetve stratégia mentén dolgozunk a felszámolásán áldozatközpontú megközelítéssel, és üdvözlöm az önök kötelezettségvállalását, illetve a nemi egyenjogúsági erőfeszítésekhez is kötődik ez a harmadik országokban, ugye a nők és a lányok különösen érintettek, aztán a valettai akciótervet is említeném még, a Valettában összegyűlt európai vezetők az emberkereskedelem elleni fellépési szorgalmazták, különösen az áldozatok megoltalmazását. Köszönöm. Ms. Lockbiller for conclusion. Köszönöm szépen. Lockbiller asszony, kérem foglalja össze vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek a visszajelzéseket, és hogy hozzájárultak a munkámhoz. Az ECR és a GUE részéről nincsenek itt az árnyék jelentéstevők, de tőlük is kapok majd, gondolom, véleményt. Néha megkötik a kezünket a szabályok, hiszen a tervezett terjedelme nem végtelen. Köszönöm a segítséget Teréza és Nikolás is úr is, hogyha konkrétabb módosítókat nyújtanak be, vagy javasolnak nekem. Ami a kérdéseket életi koordinászony feltette a kérdést, hogy a FEM is foglalkozik-e majd a, küls, a külügyi intézkedésekkel. Igen. A szakbizottsági elnökök bizottságának döntése, hogy ezeket a szabályokat megalkossuk, ezeket körbe küldték, úgy látom önnek is megvan mikrofonba beszélnek, mondja az elnök, mert különben nem lehet hallani. Igen, itt van nálam a levél, de ez a megosztott illetékességhez kapcsolódik, ezért szerettem volna tisztázni, hogy ki milyen munkát végez. A FEM EU-n kívül és belüli ügyekkel is foglalkozik. So, if there are amendments, Hogyha vannak módosítók, amik a DROA bizottsághoz jönnek, és a tartalmukkal a FEM foglalkozik, akkor automatikusan leszavazzák. Lidz úr és Lébe asszony felvetették a kényszerprostitúció kérdését, hogy egyértelműbb legyen. Ezek a kérdések a FEM területére tartoznak, a prostitúció és hasonló kérdések az informális ülésünkön egyeztettünk és megállapodtunk, hogy szoros együttműködésben működünk együtt, és hogy ellentmondások vannak, akkor tájékoztatást adunk, de a párhuzamoságokat is kerülni szeretnénk, ugyanez vonatkozik a libére is. Valéro asszony is beszélt arról, amin a libe dolgozik, úgy gondolom, hogy ők a menekült válsággal és a gyerekekre vonatkozó témákkal foglalkoznak már, és amikor megkapjuk ezeket a témákat, akkor újra ki kell osztanunk ezeket, hogy ne legyen párhuzamosság, és mi van még. Az is világos Weber asszony, amit ön elmondott, hogy egyértelműen különbséget kell tenni az emberkereskedelem és az embercsempészet között. Az általános vitában úgy veszem észre, hogy mindig összemossák a kettőt, de ez kifejezetten emberkereskedelemről szól, ez a ez a dokumentum a valetai csúcs találkozó az ember csempészettel is foglalkozik, de az ember kereskedelemmel is. Minden esetre köszönöm az kereskedelem elleni koordinátornak, Vasszérielő asszonynak a munkáját, és azt is, hogy beszámolt róla. És amikor új jelentéseket adnak ki, ezt mindig figyelemmel követjük, és gondosan átolvassuk a jelentéseiket, hogy ki tudjuk elgészíteni valamivel a jelentésünket belőle. Azt hiszem, hogy az eddigi kérdésekre válaszoltam. Köszönöm szépen mindenkinek! és Lokbérel asszony önnek elsősorban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a vélemény, és nagyon jó példa arra, hogy a különböző parlamenti szakbizottságok hogyan tudnak együttműködni. Ez nagyon fontos jogalkotási, politikai munka. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor nézzük a következő és utolsó napi rendi pontunkat ma délutánra. Ez is egy nagyon lényeges pont, ami azzal kapcsolatos, hogy meg kell erősíteni a nemzetközi humanitárius jog alkalmazását. Világszerte nagyon sok a háborús konfliktus, instabilitás, távolabb is és közelebb is Európa keleti részén, és elsősorban a lakosság szenvedi meg ezeket a konfliktusokat, hiszen sokan döntenek úgy, hogy elmenekülnek, az éjség, a szomjazás, a kínzások, küldözések elől különböző okokból. A civil áldozatok jelensége nem újdonság, de ami újdonság viszonylag, az, hogy milyen mértékben próbálnak elmenekülni az a támadások elől, illetve hogy milyen célpontokat választanak az összecsapásokban. Kórházak, iskolák is célponttá váltak Gázában, Jemenben, Kunduzban, Afganisztánban. Ezért úgy tűnik, hogy lehetetlenné vált hathatósan alkalmazni az a nemzetközi humanitárius jogot, és büntetlenül maradnak a nemzetközi jog megsértései. A Vörös Kereszt és a Vörös Félhold nagyon intenzív munkát végez, megpróbálják megerősíteni azokat az eszközöket, amelyek révén a nemzetközi humanitárius jogot alkalmazzák, Európa természetesen eh, mindig védte ezeket a jogokat, és iránymutatásokat fogadott el az elmúlt időszakban a nemzetközi humanitárius joggal kapcsolatosan, de nem tűnünk eh, túlságosan hatékonynak ebben, már ami az alkalmazást illeti, hiszen büntetlenül maradnak a visszaélések, és a nemzetközi szervezetek próbálnak megoldást találni a kötelezettségvállalások érvényesítésére. Szakértőket is meghívtunk a téma tárgyalására, elsősorban civil szervezetek képviselői, Save the Children, az orvosok határok nélkül, illetve a Vöröskereszt képviselői, ők a főszereplők ebben a vitában, gyakran ők válnak áldozattá is a civil áldozatok mellett. Ezért szeretnénk szolidaritásunkat, támogatásunkat kifejezni. A parlament ezt mindig megtette már sürgősségi foglalásokban is, elítélve teljes mértékben az ilyen jogsértéseket számíthatnak ránk mindig, folytatni fogjuk ezt a munkát, és a vita után remélhetőleg majd konkrét határozatokra is sor kerül, hogy például a plenáris ülés előtt kérdést tegyünk fel, tehát valamiféle mozgósításra van szükség, aminek valamiféle hatása is van. Minden hét, amely cselekvés nélkül telik el, elveszik ilyen szempontból. Kolanovski úr a Nemzetközi Vöröskereszt ENSZ, ENSZ küldöttségnek a főtanácsosa Belgiumban. Tessék öné a szó. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást, köszönöm szépen hogy a nemzetközi humanitárius jog betartatását az önök emberi jogi albizottságának napirendjére felvették rendkívül fontos probléma ez. Tényleg ön hangsúlyozta, túlságosan, túlságosan sok olyan konfliktus van, ahol fel kell lépnünk, kórházakat találnak el a bombák, a Médecins Sans Frontier orvosai tanúskodhatnak róla, hogy milyen szörnyű a helyzet, illetve a fiatalok borzasztó helyzetben vannak, embereket fogságban tartanak, tiltott fegyvereket használnak, elfogadható fegyvereket nem elfogadható módon használnak, például nagy robbanást okozó fegyvereket vetnek be sűrűn lakott városi területeken, tehát hétköznapivá váltak mindezek, megpróbálunk, amennyire tudunk fellépni, ez ellen a fegyverviselő felekkel folytatott párbeszédben, nyilván a bizalmas keretek között, mint tudják, ez itt a szabály, az frusztráló, amikor ezeket a problémákat látjuk, az az, hogy 99%-ában a problémáknak a jog megvan, megfelelően megvan fogalmazva, de nem tartják be. Nyilván könnyebb így távolról beszélni erről, mint azoknak a feleknek mondani ezt, akik tűz alatt állnak, az 1949-es egyezmény a humanitárius jog alapja. Mm, nyilván be kellene tartatni. "insuring respect, mondja a Genfi Egyezmény egyes cikke angolul. Furcsa kötelezettség ez, mert nehéz megvalósítani. léteznek különböző mechanizmusok is. Van ugye felelősségre vonás, de ez csak sokkal később a fegyveres konfliktus lezárulását követően valósulhat meg, az áldozatok gyakran csak a családtagjai hát részesülhetnek benne. Létezik egy nagyon érdekes intézmény, bár sosem használták, az egyes jegyzőkönyvben szerepel, hogy fel lehet állítani egy tényfeltáró bizottságot, amely a jövőre vonatkozóan megoldásokat is javasolhat. Olyan intézmény ez, aminek szerintem rendkívül fontos lenne a szerepe, Sajnos a politikai szándék nincs meg ahhoz, hogy ilyen független bizottság végezzen vizsgálatot a háborús területeken. Mindezek fényében a nemzetközi vörös kereszt és vörös félhold 2011-ben konferenciát hívott össze a humanitárius jog javítására. Milyen mechanizmusokat lehetne bevezetni? A svájci kormány csatlakozott hozzánk, ugye ők az őrei a Genfi egyezménynek, mint tudjuk, és mintegy tíz állami megbeszélést tartottunk, 140 regionális, tematikus, különböző megbeszélésre került sor, és az a konklúzió alakult ki, hogy valószínűleg a legjobb kezelése a problémának az lenne, hogyha a rendszeres, talán évente ismétlődő, vagy még ezt meg kellene beszélni, államközi találkozóra kerülne sor, nem a felelősök megnevezése lenne itt a cél, hanem a humanitárius jog javítása, illetve elmondhatnák a részvevők, hogy mit javítottak a helyzeten országaikban. Tavaly decemberben ezt a javaslatot nyújtották be, több ország támogatja, az Európai Unió egy pledget, egy vállalást tett ezen a konferencián, mi szerint majd támogatja ezt a folyamatot, mert a folyamatnak megvan a létjogosultsága, illetve hozzá kapcsolta ezt a folyamatot egy EU dokumentumhoz, amely a humanitárius jog javításának iránymutatása címet viseli, mert visszatérek rá. Sajnos azonban, illetve az áldozatok számára sajnálatos, hogy nem mindenki lelkes ez ügyben, hogy nem sikerült még igazán előrelépni, de még nem zárult le ez a történet csak a tervezet egy kicsit változni fog, másfajta tárgyalások lesznek az államok között, és majd meglátjuk, hogy mire vezet ez Nyilván csalódás ez számunkra, meg csalódás egy sor ország számára is, ettől függetlenül folytatjuk is a munkát ezen a téren. Az Európai Unió iránymutatásáról is beszélnék még. Ez egy remek dokumentum, ami sajnos nem eléggé ismert. 2005-ben az akkori általános ügyi külügyi tanács fogadta el, 2009-ben némileg a mellékleteit aktualizálták. Azoknak mondom, akik nem ismerik, hogy érdemes elolvasni, nem túl hosszú és nagyon színvonalas tehát a humanitárius jogot elmagyarázza, az emberi jogot elmagyarázza, illetve bemutatja, hogy milyen eszközzel kell, eszközökkel rendelkezik az Európai Unió, és milyen területen élhet befolyásával. Nyilván nem minden hadviselő fél figyel majd oda az Európai Unió hangjára, de egy sor konfliktusban igenis számíthat az Európai Unió véleménye. Én személy szerint nagyon sokat használom ezt a szöveget, amikor a humanitárius jogról előadást tartok, akkor az Európai Unió iránymutatását szoktam példaként megemlíteni, mert nagyon jó példa ez, sőt, gyakorlatilag az egyetlen példa, mert nincs más jó színvonalas dokumentum ezen a téren, ami rendelkezésünkre állna. Mi a probléma? A probléma az alkalmazása, megvalósítása. Az iránymutatás nem kötelező erejű, és nem könnyű megvalósítani. Nem az Európai Unió hibája ez, több mint 150 éve létezik már a korszerű humanitárius jog, 1864-ből származik az első dokumentum. A probléma az, hogy hogyan eh, lehet betartatni eh, a háborús helyszíneken, a csatatéren. 150 év alatt azért már előre lehetett volna lépni. I igen, de hát ugye tíz éves csak az EU iránymutatása, és um, ez alatt a rövidebb idő alatt is történtek dolgok. Például a reporting szerepel most már, a külügyi szolgálat a demokráciáról és a humanitárius jogokról a világban beszámol, ez egy nagyon jó eredmény. Aztán a humanitárius jog iránt jobban érdeklődnek az emberek, ezt mi érzékeljük, hogy jobban érdekli az embereket a humanitárius jog, vagy amikor a külügyi szolgálattal, a tanácssal, a bizottsággal egyeztetünk, akkor azt halljuk, hogy azt látjuk, hogy sokkal inkább odafigyel az ECO is például a nemzetközi humanitárius jogokra mm, most már javult a helyzet, de kicsit konkrétabb javulásra lenne szükség. Először is ezeket az irány, ezt az iránymutatást meg kellene ismertetni. Előfordult, hogy továbbképzést tartottunk az EU külföldre induló diplomatáinak, általában nem ismerték. Tehát a málhájukban, a csomagjukban az EU tisztviselőknek ezt az iránymutatást is magukkal kellene vinniük. Kicsit rendszeresebb képzésre lenne szüksége a misszióra induló EU tisztviselőknek is. Eddig a képzés a tagállamok jogkörébe tartozott, de amivel nincs baj, de kis eltért a tartalma a képzésnek, jó lenne, hogyha ezt egy kicsit szisztematizálnák. Még egy konkrét javaslat, aztán majd a vitában kitérhetünk más dolgokra is. Az Európai Unió különböző missziói és fellépései közül vannak olyanok, ahol a humanitárius jog érvényesül. Az iránymutatás utal erre. Talán jó lenne, hogyha a missziókat, az emberek helyszíni jelenlétét kihasználnánk arra, például a kontaktusukat a hadviselőfelekkel, hogy mm, a humanitárius jogra felhívják a figyelmüket. Hát ennyit akartam mondani, aztán a vitámon még szívesen hozzászólok. Köszönöm. Mm. Köszönöm szépen. Ha már az iránymutatásokról beszélünk, mi is foglalkoztunk az albizottságban azzal, hogy hogyan tudnánk konkrétabb munkát végezni az iránymutatások alkalmazásában, az egyes konfliktusokban, a beavatkozási területeken is. Az egyik például az iskolák katonai felhasználása volt, ez egyik ilyen téma. Jacqueline Heil asszonyt szeretném üdvözölni a Save the Children Európai Uniós irodájából. Nagyon fontos lenne, hogyha legalább ezen a területen előrelépést tudnánk elérni, hogy katonai célra ne használjanak fel iskolákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek itt a szakbizottság előtt. Valóban előrelépés történt már az, a katonai felhasználásra vonatkozó irányelvek tekintetében, tehát hogy megakadályozzuk, hogy az iskolákat, egyetemeket katonai felhasználásra fordítsák, hogy védekező állásokat alakítsanak ki bennük, illetve hogy gyerekeket toborozzanak a konfliktusokba, olyan helyeken ráadásul, ahol biztonságban szeretnénk tudni a gyerekeket. Az IHL végrehajtásának a hiánya esetében gyakran az a gyerekek az áldozatok Szíriában, és azt láttuk, hogy milyen súlyos következményei vannak ennek. A Save the Children dolgozik Szíriában, és nem csak éhező gyerekekkel, hanem látjuk azt is, hogy milyen pusztító támadások történtek, és milyen jogsértések gyerekekkel szemben, iskolákon, rajtaütések, illetve ezeknek az, a katonai felhasználása. Tavaly megtámadtak azt az iskolát, ahol mi dolgoztunk, két tanár meghalt Aleppo közelében, egy rakéta kevesebb mint 60 méterre csapódott be az épülettől, de ez csak egy példa arra, hogy milyen incidensek történnek Szíriában, ahol több mint 4000 iskola elleni támadás történt az elmúlt négy évben. Mondhatnék még több statisztikai mutatót is, de nagyon fontos felismerni, hogy az iskolák katonai felhasználása olyas valami, amit gyakorlatilag intézkedésekkel gyakorlati intézkedésekkel fel tudnánk számolni. Az iránymutatások kifejezetten a, abból indulnak ki, hogy az egyezményeket, szerződéseket évekig kell tárgyalni, elfogadni, ez egy felülről lefelé irányuló folyamat. Az iránymutatásokkal pedig pontosan azt kívánnánk elérni, hogy a konfliktusokban érintett országokat vonjuk be elsősorban ebbe a folyamatba. Csád esetét tudom mondani, ahol nagyon sok támadás történt gyerekek iskolák ellen. Ez egy olyan ország, ahol nagyon sok nem állami szereplő működtet iskolát például, és ez jó példa arra, amikor egy ország megpróbál ja, beépíteni szabályai közé az iskolai, vagy az katonai felhasználásra vonatkozó iránymutatásokat. Célpontok is lehetnek az iskolák. Az eh, IHL eh, értelmében eh, ezek védelem alatt állnának, de az emberi jogsértések e, e, elsősorban e, lányok ellen irányulnak, jellemző a szexuális erőszak, ahol kaszárnyának használják az iskolákat, tehát gyakorlati iránymutatásokra van szükség, amikor iskolákat katonai létesítményként használnak Oszlóban, múlt májusban irány, indították el az iránymutatásokat, azóta 51 tagállam alkalmazza ezeket. Az Afgán Unió keret, amelyet Sierra Leone vezet, ez is alkalmazza, foglalkozik ezekkel az irányelvekkel. Az elmúlt tíz évben dolgoztak ezekkel az irányelveken, és jelen pillanatban vezető szerepet kapnak az érintett országok is, és globális szinten egyre nagyobb lendületet kap ez az erőfeszítés. Az oktatás nagyon fontos az ilyen válságos helyzetekben. Májusban lesz a humanitárius csúcs találkozó. A Save the Children szervezet az ECHO támogatásával azon dolgozik, hogy a megszállt palesztin területeken és a Kongói Demokratikus Köztársaságban is alkalmazzák az iránymutatásokat, hogy tudjunk a közösség különböző szereplőivel kommunikálni, őket mozgósítani, iskolaigazgatók, tanárok, családok, azok a helyi szereplők, illetve a fegyveres szereplők, akiket szeretnénk ebbe bevonni. Afganisztánban és kritikus a helyzet ilyen szempontból. Az iskolák védelmével kapcsolatosan egy feljegyzést intéztünk a békefenntartókhoz is, hiszen ők kapcsolatot tartanak bizonyos eh, helyszíneken az iskolákkal. Egy eh, Genfi civil szervezet dolgozik azon, hogy nem fegyveres szereplőket is bevonjana az iránymutatások alkalmazásába, hiszen ennek nem csak államok a részes felei, és sokszor ilyenek vesznek részt, ilyen szervezetek a konfliktusokban. De politikai szinten is többet lehetne még tenni véleményünk szerint. Az európai tagállamok közül sokan támogatják az iránymutatásokat. A támogató tagállamok többet tehetnének annak érdekében, hogy tényleg végrehajtsák az irányelveket katonai doktrináikban. Az Európai Parlament képviselőivel találkoztunk Spanyolországból, Ausztriából, Finnországból, Hollandiából, Olaszországból. Én azt kérném önöket, hogy a külügyminiszterüknél, vagy a védelmi miniszterüknél tegyék fel ezt a kérdést, hogy Oszló óta mit tettek azért, hogy az iránymutatásokat alkalmazzák. Az Európai Parlamentet arra is felhívom, hogy továbbra is támogassák közös erőfeszítéseinket különböző civil szervezetek koalíciójával, hogy az IHS valóban elfogadják. Az EU nagyon fontosnak tartotta mindig is a védelmet, és az ECO széls, szélesebb körben is támogatja az oktatást, kötelezettséget vállalt, hogy 4 ra növeli az oktatási és humanitárius ráfordítást a parlament támogatásával. Még egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel, tudom, hogy futok ki az időből, de fontosnak tartom ezt az EU nemzetközi kötelezettségvállalásainak végrehajtásában. Ahogyan Stefan is az imént kifejtette, nem igazán átlátható az EU-IHL iránymutatásainak végrehajtása országos szinten. Úgy gondolom, hogy hasznos volna, hogyha a parlamenti képviselők jelen volnának ebben az erőfeszítésben, és sürgetnék a végrehajtási jelentések összeállítását, akkor akár a PSC nagyköveti szinten 18 EU delegáció készített 2014-ben jelentést. Szeretnénk tudni, mely országok és hogy ennek nyomán milyen intézkedések történtek a jelentések megállapításai alapján a 2015-ös jelentésekkel. Mi a helyzet? Szeretnénk, hogyha a képviselők ezzel kapcsolatosan többet kérdezősködnének, hiszen az irány mutatásokról nem szabadna elfeledkezni itt Brüsszelben sem. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót Monika Castellárnáó asszonynak, aki tanácsadó humanitárius ügyekben a Médecins Sans humanitárius szervezet spanyol részlegének a képviseletében van itt, akinek különösen Szíriából, Afganisztánból, Jemenből van konkrét tapasztalata és szolidaritásunkat, támogatásunkat élvezheti természetesen. Köszönöm szépen először is a meghívást, köszönöm a lehetőséget, hogy megbeszélhetem önökkel aggájainkat, és ahogyan mondtam, első személyben tudom elmondani, hogy mi történik. Három héttel ezelőtt egy kollégám a Politikai és Biztonsági Bizottságon volt, és azt láttuk, hogy beszámoltunk arról, hogy az orvosi létesítmények elő, ellen egyre több támadást intéznek, ezen a héten is egyébként az egyik támogatott kórházunkat lebombázták, tehát az MSZF számára elképesztő ez a trend, Öt hónap alatt öt létesítmény ellen intéztek támogatást. Szíriában múlt eh, hétfőn a Szíria koalí- szíriai koalíciós erők északon több százezer embert eh, hajtanak maguk előtt a török határ felé, négyszer támadták meg a konvojunkat percek alatt, és ezzel gyakorlatilag párhuzamosan néhány kilométerrel arrébb elpusztítottak egy gyermek és anya kórházat, illetve Arcelamban egy MSF kórházat és támadásért. Most már attól férünk, hogy az Arcelam ban található kórházunkat is megtámadják, nagyon félnek a kollégáink. Azt hiszem, hogy a terül, azon a területen már csak öt kórház, működő kórház van. Jemenben egy hónappal ezelőtt, január 10-én a Serei Kórház, amelyet az MSZF támogat a Razai kerületben, egy rakétatámogatás, rakétatámadás áldozata lett, legalább hatan haltak meg, ez volt a harmadik támadás, amelyet három hónap alatt Jemenben szenvedtünk el Afganisztánban, ezt is hallhatták, hogy a Kunduzi kórházunkat október 3-ában egy amerikai repülőgép lebombázott, és több mint 40-en veszítették életüket az orvosi tevékenységünk felfüggesztése a területen élők számára rettenetes következményekkel járna. Az ENSZ biztonsági tanácsnak az öt tagja közül négy elítélte ezt a támadást. Mi vagyunk az egyetlen látható része, mi vagyunk a jéghegy csúcsa, ugyanis Szíriában, Jemenben, Afganisztánban sok eh, orvosi létesítmény esik támadás áldozatául. Azonban ezeknek a létesítményeknek nincs meg az a támogatottságuk, az a hangjuk, amelyel az MSZF rendelkezik. Elfogadhatatlan, hogy rendszeres váljanak ezek a támogatások. Teljesen mindegy, hogy most szándékos vagy véletlen támogatásról van szó. Ez ugyanis az orvosi ellátás nyújtását jelentős mértékben akadályozza. Sok életet tudnánk megmenteni, ez is kockán forog, hogyha az kórházakat megtámadják, teljes lakossági csoportokat fosztanak meg az orvosi ellátás lehetőségétől. Az emberek, akár a betegek, akár az orvosok, ápolók félnek attól, hogy a megmaradó létesítményeket használják. Egyes területeken azon feltételezés alatt dolgozunk, azon feltételezés keretében dolgozunk, hogy már nincsen meg a korábbi védes státuszunk. Szíriában már öt éve dolgozunk, és mindenféle reményt elveszítettünk arra, hogy a háborús felek a humanitás minimális szintjével folytassák a támadásaikat. Az Európai Unió a nyilatkozataiban támogat minket, de helyszínen ennek semmilyen hatása nincsen. A legtöbb állam egyetért abban, hogy a működő országokat nem szabad lebombázni, a nemzetközi humanitárius jogot tiszteletbe kell tartani, de a Genfi egyezmény tiszteletben tartása egyre gyengül, és ez nagyon veszélyes precedens terem a konvenciók nem csak jogi keretrendszert biztosítanak, és eh, kiterjesztésképpen eh, mindenki számára, aki eh, orvosi ellátásra szorul, ettől a lehetőségtől megfoszthatják a megtámadott kórházakat a beteg beteg, teljesen mindegy, hogy civil, teljesen mindegy, hogy ellenzéki harcos, terrorista, megsérült katona. Az orvosi személyzete semmiképpen nem támadhatják meg, hogyha a betegeket ellátja. Az elszámoltathatóság tekintetében a meglévő vákum elképesztő mértékű, az államok nem hajlandóak vizsgálni a saját katonai tevékenységüket. Az MSF már kétszer fordult az független humanitárius tényfeltáró misszióhoz, és most az amerikai kormány válaszára várunk annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy mi volt a vizsgálat eredménye támadásokkal kapcsolatban. Az, ez az egyetlen olyan nemzetközi szervezet, amely az nemzetközi humanitárius jog elleni támadásokat vizsgálja, a mechanizmus hatásossága azonban súlyos károkat szenvedett. Semmiféle jel nincs arra, arra utaló jel, amely alternatív opciókat javasolhatna. Az elszámoltathatóság kulcsfontosságú és valódi politikai kötelezettségvállalásra van szükség a nemzetközi humanitárius jog egyértelmű megsértését tapasztaljuk, ez pedig párhuzamosan történik a három legvéresebb konfliktusban. És a civil lakosság fizeti meg ennek az árát, az orvosi személyzet sem kímélik, sőt, konkrétan támadják. Talán az egy katonai stratégia, hogy a kulcsfontosságú orvosi ellátástól megfosztják az ellenfelet el kell számoltatni tehát a felelősöket. Három kéréssel fordulnék önökhöz. Támogatásra van szükség az Európai Uniós tagállamai részéről azért, hogy egy határozott politikai nyilatkozatot tegyenek közzé az ENSZ szintjén, azért, hogy az orvosi ellátást védjék háborús időkben a humanitárius jog egyértelmű megsértését a nemzetközi, nem nemzetközi fegyveres konfliktusokban szintén biztosítani kell. Nem várhatjuk meg a csúcs találkozót, havonta egy támadást élünk meg, ezért túlságosan magas ez a szám. Arra biztatjuk a tagállamokat, amelyek nemzetközi katonai koalíciókban vállalnak szerepet hogy lépjenek fel a támadások ellen. E koalíciókban résztvevő tagállamok arra kell biztatni, hogy a nemzetközi humanitárius jogtiszteletbe tartását garantálják. Végül nyilvánosan pedig szeretnénk Önöket felkérni arra, hogy a vizsgálati mechanizmust a nemzetközi humanitárius jog tekintetében alkalmazzák, a meglévő eszközöket használják, vagy jöjjenek létre új eszközök, ugyanis a kórházak bombázását hibaként tartsuk számon. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a képviselőknek, azoknak, akik szeretnének hozzászólni, majd pedig meghallgatjuk az Európai Bizottságot is, illetve a külügyi szolgálatot. Igen, tessék. Bocsánat, először Guerrero úrnak fogom megadni a szót, aki a Fejlesztési Bizottság részéről érkezett, és ő a humanitárius segítségnyújtás állandó jelentéstevője, sőt el kell menni egy ülésre, ha jól tudom. Parancsoljon Guerrero úr. Köszönöm szépen, elnök asszony ahogyan mondta, nekem nem sokára távoznom kell, de szerettem volna részt venni ebben a vitában. Köszönöm eh, az előadóknak, hogy eljöttek és nem csak a tájékoztatást köszönöm nekik, amiben részesítettek minket, hanem hogy ezen a területen dolgoznak, és hogy erőfeszítéseket tesznek a humanitárius védelem érdekében egy olyan pillanatban, amikor mindannyian tudjuk, hogy eh, a milyen jelentős eh, válságok, konfliktusok zajlanak a világban, talán soha ez eddig nem történt meg ilyen mértékben, és egyre nagyobb a szükség a humanitárius eh, védelemre is. A Fejlesztési Bizottságban ma délután beszéltünk arról is, hogy milyen humanitárius szükségleteik vannak a menekülteknek, olyan népességről van szó, olyan mennyiségről, amely sok esetben tartós válságot jelent háborús konfliktusok összefüggésében, amely már, amelyek már hosszú évek óta zajlanak. Előadóként a humanitárius cselekvésekkel kapcsolatosan előadója vagyok annak a jelentésnek, amelyet az isztambuli jövő hónap, illetve a következő májusban megtartandó humanitárius csúcs találkozóra készítünk elő. A csúcs találkozón alapvető fontosságú kérdésekről lesz majd szó, amelyekről most a meghallgatáson is beszélünk. Sok nem kormányzati szervezet vesz részt ezen a területen a munkában, és sokan azon dolgoznak, hogy az elveket védelmezzük, amelyeken a humanitárius intézkedések alapulnak. Tehát a humanitárius aktivisták védelme fontos elv a nemzetközi humanitárius jogban. Mindez szerepel a véleményben, és ez alapvető kérdés. Persze más elemeket is tartalmaz ez a jelentés, hogy fokozni kell a finanszírozást, hogy további szereplőket kell bevonni a humanitárius segítségnyújtásba, előreláthatóvá kell tenni a finanszírozást, innovatívnak kell lenni a humanitárius fellépések területén, védeni kell a leggyengébbeket, legkiszolgáltatottabbakat, gyerekeket, nőket. Ez mind benne lesz persze a jelentésben, de az alap gondolat természetesen az, hogy 150 évvel később még mindig érvényben vannak ezek az elvek, és ha ezeket nem tartjuk tiszteletben, akkor a hozzáférést is megtagadjuk a leginkább rászorultaknak a humanitárius segítségnyújtáshoz, hiszen ez az alapelv az, hogy a védelemre szorulókat védeni kell, Amikor arról beszélünk, hogy 150 év múlva valami még mindig érvényes cél, Chu Lai egyszer megkérdezték, ő Mao Zedong jobb keze volt. Eh, hogy mikor lesznek, lesz vége a háborúknak, és ő azt mondta, hogy még ezt nem lehet megmondani illetve a francia forradalomra vonatkozott ez a kérdés. Minden esetre Strasbourgban ahol Louis de Naum után neveztek el egy teret és egy szobrot. Úgy gondolom, hogy ezeket az elveket még mindig szem előtt kell tartanunk, hiszen még mindig ugyanolyan érvényesek, mint 150 évvel ezelőtt. Köszönöm szépen, Gerrero. asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm szépen ezeket a nyilatkozatokat, bemutatásokat és ajánlásokat. A zöld frakció, vagyis mi kértük ezt a meghallgatást, mert fel kellett ismerni, hogy a humanitárius jog alkalmazása nem igazán szerepel megfelelő súlyjal a parlament napi rendjén, és mi külön kértük, hogy a Kozsúr vagy Kojúr elnöke is legyen itt, nincs azonban itt a Kojúr elnöke, szeretném hangsúlyozni, ragaszkodnék hozzá, hogy tartsunk még egy megbeszélést, ahol ők is jelen vannak, ugyanis 2013. júniusában a DROA a Kojúr elnökével ö, együtt tartott eszmecserét, és azon az ülésen egy sor kérdésre nem kaptunk választ de a Kolyúr elnöke beleegyezett, hogy írásban küldi meg a válaszokat. 2014 márciusában levelet küldtünk nekik, a Kolyúr azonban nem volt hajlandó, nem volt hajlandó válaszolni a levelünkre. Ez teljesen elfogadhatatlan milyen kérdéseket tettünk fel? Hát továbbra is aktuális kérdéseket és ezeket újra feltenném, mert most itt van a külügyi szolgálat, és bízom benne, hogy bizonyos kérdésekre meg tudnak válaszolni. Például az, a nemzetközi humanitárius jogról szóló európai iránymutatásban a kojúr fellépését írják elő, illetve ö, hangsúlyozzák a nemzetközi humanitárius jognak való megfelelést, illetve ö, minden egyes EU fellépésben a fegyveres feleknek hangsúlyozni kell az EU iránymutatás fontosságát. Gáza, Szíria, Jemen esetében az EU-nak így kellene eljárnia és a Médecins Sans Frontières kérdése a kunduzi kórház bombázása kapcsán is nagyon aktuális. Miért nem támogatja a Kójúr a Nemzetközi Tényfeltáró Bizottság felállítását? Fontos lenne egy hatékony mechanizmus létrehozása, a nemzetközi humanitárius jog betartatása érdekében. Ez, ez, ez egy helyes nyilatkozat, de az EU, illetve az EU tagállamok miért nem rendelkeznek dokumentummal, vagy legalább közös állásponttal arra vonatkozóan, hogy hogy néz neki egy ilyen mechanizmus? Legalább egy eljárásnak, egy folyamatnak be kellene indulnia, aminek ez lenne az eredménye. Uh, Remélem, hogy a külügyi szolgálat eh, e kérdések egy részére legalább eh, felelni tud, és hogy a Kolyúrt meghívjuk majd egy DROA ülésre. Köszönöm. Köszönöm, Páncéri úr. Sarah, sarah breve. Köszönöm, rövid leszek. azt kell, hogy mondjam, miután meghallgattam a vendég előadókat, hogy ez mindig probléma, mert egyre jobban kinyílik az a között, hogy mit kellene tenni, és hogy mit tettünk, vagy teszünk. Az ismertetett helyzetek arra utalnak, hogy a nemzetközi humanitárius jogot egyre kevésbé alkalmazzák a terepen hadd mondjam meg, hogy általánossá vált a nagy iránymutatások figyelmen kívül hagyása, és a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jog kiegészítő jellegesen érvényes már. Objektíven azt mondhatjuk, hogy a jog felfogása, a háború felfogása teljesen más, a korábbi normákat egyáltalán nem tartják be, illetve a tiszteletben tartásuk szintje nagyon mélyre zuhant. Én azt szeretném, hogyha nem csak szóbeli kérdéseket tennénk fel, hanem saját kezdeményezésű jelentést is készítenénk arról, hogy az Európai Unió miként tudná konkrétabban betartatni a nemzetközi humanitárius jogot, hiszen elhangzott, hogy milyen fontos, hogy az Európai Unió odafigyeljen ezekre az ügyekre. Köszönöm szépen! Most pedig Leonor Nieto Leonasszonynak fogom megadni a szót, aki a DG Echo főigazgatóság részéről jött. Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy megszervezte ezt az eszmecserét ebben a nagyon aktuális kérdésben, és az előadók is nagyon aggasztó, riasztó jelenségeket vázoltak fel. Az Európai Bizottság részéről én csak azt szeretném mondani, hogy a nemzetközi humanitárius jog megsértése az egyik legsúlyosabb kihívás, amely a nemzetközi közösség előtt áll. A nemzetközi humanitárius jog megsértésének súlyos következményei vannak a polgári lakosságra nézve, illetve humanitárius partnerekre nézve, amelyekkel karöltve nyújtjuk a segítséget a nemzetközi humanitárius jog betartatása a Stylianidis biztos és az egész bizottság számára alapvető prioritás. A bizottság szeptember másodiki kommunikációja után Isztambulban májusban kerül sor egy konferenciára, a bizottságnak a közleményének a címe az volt, hogy a humanitárius világcsúcs felé vezető úton teendő erőfeszítések. Minden résztvevő felhívást intézünk, hogy a nemzetközi humanitárius jogot tartsák be az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon február 9-én jelentést tett közé a humanitárius csúcson megvitatandó dokumentumról van szó, a nemzetközi humanitárius joggal foglalkozik ez a jelentés, és van egy ágenda az emberiség, vagy emberség érdekében című melléklete ennek a dokumentumnak, és ebben az ágendában van egy külön fejezet, ami a normák betartatásával, az emberiesség tiszteletben tartásával foglalkozik a főtitkár, tulajdonképpen a humanitárius jog betartatását kéri több ajánlásban is. Igazából azzal zárnám, hogy az Európai Bizottság osztja a szakbizottság aggodalmát, illetve az előadók által felvetett igen aggasztó jelenségek megítélését. Ez egy fő kihívás a nemzetközi közösség számára nyilván az MSZ e számára már későn kerül sorra, de az eddigi legkomolyabb csúcstalálkozóra kerül majd sor, és reméljük, hogy itt előrelépés is történik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ijeto asszony, most pedig Krisztián Berman úrnak fogom megadni a szót, aki a külügyi szolgálattól érkezett. Köszönöm szépen. Let me add that we welcome very much Köszönöm szépen, üdvözlöm ezt a lehetőséget, eh, hogy feltárjuk a kihívásokat az nemzetközi emberiességi jogra vonatkozó szabályok alkalmazásában, és az EU szabályának alkalmazásában. Amint említette a szíriai támadásokat eh, a kórházakkal szemben, olyan or- kórházakban, ahol nagyon nehéz körülmények között dolgoznak az orvosok határok nélkül munkatársai. Ilyen esetekben a nemzetközi humanitárius jognak való megfelelést fokozottabban kellene biztosítani. A civil szervezetek jelenléte és értékes munkája olyas valami, amit hangsúlyozni kell, ez az incidens elítélendő és aggasztó, és az is, hogy egyre több és egyre súlyosabb támadásról hallunk humanitárius munkások ellen Szíriában, Jemenben, Afganisztánban is, ahol több kórházat is lebombáztak az elmúlt hónapokban. Az EU egyértelműen védeni kívánja a humanitárius munkásokat, a humanitárius alapelvek tiszteletben tartása alapvető fontosságú a kockázatok csökkentése érdekében és a humanitárius munkások védelme érdekében. Volt egy nagyon érdekes gondolat a délutáni előadásokban mindegyikben megjelent, hogy egyre több a fegyveres konfliktus és válság. A második világháború óta nem volt egy ember, aki otthonát elhagyni kényszerült. Nem is hallottam ezt a példát, hogyha egy államba költözhetnék az összes menekültet, akkor milyen óriási ország jönne létre. Nagyon érdekes volt ez a példa. A civilek védelme a háborús konfliktusokban továbbra is fontos feladat. Sok kockázatról elfeledkeznek Szíria esetében a civilek, különösen nők és gyerekek, leginkább áldozatai ezeknek a konfliktusoknak, ahogyan a Save the Children képviselője is el, előadta. A Genfi Egyezmény értelmében szisztematikus erőfeszítésekre van szükség az IHL végrehajtás érdekében, illetve humanitárius akciók elveinek tiszteletben tartására, mint a semlegesség, részrehajlásmentesség és függetlenség. Az EU tagállamok továbbra is fontos szereplői lesznek és támogatói a nemzetközi humanitárius jognak és elveknek az EU irányelvek végrehajtásában, ahogyan ezt megemlítették. Véleményünk szerint ez innovatív eszköz az IHL-nek e való megfelelésben, mind, állami, nem állami, mind pedig nem állami szereplők számára, és nagyon fontos a teljes végrehajtás. Ebben az összefüggésben az a mi értelmezésünk, hogy vannak felhívások, illetve többen felhívták ezt a szakbizottságot, hogy a Kozsúr munkacsoport vezetőjét is meghívjuk. A tanácsban ez a munkacsoport tekinti át ezeknek az irányelveknek az alkalmazását. Üdvözöljük azt, hogy folyamatos párbeszédet kell folytatni ezzel a bizottsággal, hiszen nagyon fontos ez a téma ami a 32. nemzetközi Vörös Kereszt Vörös Félhold konferenciát illeti, amely múlt decemberben zajlott le. Több ambiciózus kötelezettségvállalást tettek ezen a konferencián, az egyiket már megemlítették. Egyebek között arra vállalta kötelezettséget a részes felek, hogy megerősítik a nemzetközi humanitárius jognak való megfelelést, illetve a szabadságúton megfosztott embereket védelemben részesítik, és javítani fogják az orvosi missziók védelmét és tiszteletben tartását háborús konfliktusokban és más vészhelyzetekben. Az él való megfelelés erősítése érdekében szisztematikus, rendszeres párbeszédre van szükség nemzetközi szinten az EU, ahogyan már említettük, a svájci ISCS e kezdeményezésnek fontos támogatója, hogy létrejön egy fórum a legfontosabb kérdéseknek az egyeztetésére. Svájc elősegíti ezeket az egyeztetéseket, és ez is bizonyítja, hogy nem elégségesek az egyeztetési mechanizmusok, a magunk részéről nagy volt a csalódás, hogy a nagyon alapos előkészítés ellenére az elnök közbevág, igen, nem sokára befejezem, tehát az ICSC nagyon alaposan készítette ezt elő, de végül is egy IHL-nek való megfelelési mechanizmus nem jött létre, de az EU még mindig támogatja ezt a folyamatot. A bizottsági kolléga megemlítette, hogy a világkonferencia, a humanitárius világkonferencia, amely májusban lesz, nagy lehetőség a nemzetközi közösség számára, hogy a nemzetközi humanitárius jog mellett, annak alap, alapelvei mellett ismét elkötelezze magát. Köszönöm szépen, most megadom az előadóinknak a szót, lehet, hogy fordítva, mint ahogy az előbb szóltak, tehát az MSZ-el felkezdjük, hogyha szeretne mondani valamit, vagy összefoglalni az elhangzottakat, tehát ha még van valami, ami nyomja a lelküket, most van az a pillanat, amikor elmondhatják. Nincs túl sok mondani valom. A parlamenti képviselők szerep azért is fontos, mert a nemzeti kormányokkal is van kapcsolatuk. Amikor valaki egy koalícióhoz kapcsolódik, akkor kötelezettségvállalásokkal is jár ez a nemzetközi humanitárius jogban. Például az Egyesült Királyság vagy a francia kormányzatnak van kapcsolata a szaudi kormány. Ilyen értelemben fontos szerepük van hogy érvényesítsék ezeknek az elveknek a fontosságát olyan kormányokkal szemben, akik esetleg nem mérik fel ennek a fontosságát ugyanolyan mértékben. Köszönöm szépen. Tessék. Um, I just, uh, take... én, én csak egy rövid észrevételt tennék Jemennel kapcsolatban. Um, a parlamentben a jövő héten lesz erről egy csere, és a Save the children nagyon ö, aggasztja, hogy ö, sűrűn lakott területeken ö, nagy ö, tűzerejű fegyvereket ö, vetnek be, és nagyon gyakran a gyerekek esnek áldozatul a támadásoknak ö, Jemenben. Ezért ö, ö, azt sürgetnénk, felhívást intézve a parlamenti képviselőkhöz, hogy határozottan lépjenek fel az állásfoglalásban a jövő héten. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen, nagyon röviden két apróságot mondanék. Egyfelől meg kell említeni, hogy az Európai Unióban sokkal többet tesznek e területen, mint a világ többi részén. Ma délután is hallottuk, hogy pozitívumok történnek, kézzelfogható fellépés a külügyi szolgálat révén, az ECO segítségével, meg eleve az, hogy vitát folytatnak erről itt a parlamentben és máshol. Most nyilván többet is lehetne tenni, mivel többet lehetne tenni, tegyünk többet, nyilván elkötelezettek vagyunk, és rendelkezésükre állunk, hogy közös reflexiót folytassunk az EU intézményekkel. Utolsó dolog, mihet egy állam vagy egy nem államszerű csoport ö, valamilyen jogot nem tart be, akkor újjal mutogatunk rá, és a sajtóban is szerepel. Ezzel nincs semmi baj, csak úgy is el lehet járni, hogy ennek az államnak a barátaival beszélünk, és megpróbáljuk a barátokat rávenni, hogy győzzék meg az adott államot, vagy nem államszerű csoportot, hogy tartsák be a jogot. egy apró, aprovechando Köszönöm. Én is szeretném kihasználni, hogy van egy kis időm. Szeretnék az MSZF képviselőjének egy kérdést feltenni. Úgy látja-e, hogy növekszik? Tehát, hogy ez nem véletlen, hogy szisztematikus módon támadják önöket, az MSZF kórházait. Ez vajon csak a konfliktus sokszorozódásának tudható be, vagy pedig egyes fegyveres csoportok, illetve kormányoknak ez a stratégiája, hogy prioritásos célpontként tekintik a kórházakat. Válasz, ez nagyon kényes kérdés. Szempontunkból azt látjuk, hogy változtak dolgok, és óvatosan mondanám azt, hogy katonai stratégiaként célzottan támadják a kórházakat. Időnként vannak arra utaló jelek, hogy erről van szó, de ahogyan a háború zajlik, ahogyan a háborút vezetik, ez semmiféle korlátozást nem mutat a légitámadások, a fegyveres, fegyverek típusai, amelyeket a sűrűn lakott területeken használnak, ez kiterjed a kórházakra is. Jemenben, Szíriában a háború nem olyan, amit megszoktunk. Válasz elnök részéről. Jemenről illetve is lesz egy vitánk, és Szaudarábiáról pedig egy állásfoglalásunk, úgyhogy valószínűleg akkor érdemes lesz majd erről szólni. Ezeket a kritikákat akkor megfogalmazhatjuk, Lokbiller asszony. Most, hogy van egy kis időnk, lenne egy kérdésem a Nemzetközi Vörös Kereszt képviselőjéhez. A körügyi szolgálaton hallottuk, hogy a decemberi konferencián nem sikerült megállapodni a megfelelési mechanizmusban. Tudná-e tájékoztatni minket arról, hogy miért? Végül elnökhöz is intézem ezt, és talán a titkársághoz, hogy semmi választ nem hallottam az általam feltett kérdésre, és a kérdés az, hogy a DROA akkor e, arra, hogy válaszolja meg a kérdést. Szerintem minimum ezt megtehetnénk. Elnök, a kolyúr el akart jönni, el, eljön hozzánk, de egy másik pillanatban szerintem talán egy meghívót kellene nekik kiküldeni. Én, amiben hiszek, és amit gondolok, az az, hogy egy szóbeli kérdést kellene megfogalmaznunk, valamilyen megfogalmazást egy szóbeli kérdésre a DROA bizottság részéről, ami a jelenlegi helyzetre vonatkozik, példákat is említsünk meg, illetve a, a rendszeres erőszak, a szisztematikus erőszak általános vállásáról szólnánk. Howitt úr, tessék! Nagyon szokatlan, hogy maradt idő, de mivel Jement felvetette, illetve a jövőbeli szavazást. Ezzel kapcsolatban nagyon sok vita zajlik, amit talán egy félrevezetés határoz meg. Jemenről volt egy vita decemberben. Azért nem szavaztunk, mert a parlamentnek lesz egy szaudarábiai delegációja, és úgy gondoltuk, hogy produktívabb lesz, hogyha szaudi kollégákkal úgy beszélünk, hogy előtte nem szavazunk az állásfoglalásra, de kérdés nem fér hozzá, hogy heteken belül lesz szavazás, nincsen új vita, az állásfoglalás indítványról már tárgyaltunk, szerettem volna erről tájékoztatni a civil társadalom képviselőit is, ugyanis attól tartok, hogy félreértések lehetnek, ezzel kapcsolatban ezek azonban nem megalapozottak. Köszönöm szépen ezt a pontosítást, Hauit úr, mondja az elnök. Jó, akkor azt hiszem, hogy lezártuk. Nagyon köszönöm mindenkinek, köszönöm a figyelmet, köszönöm a szakértőknek, hogy eljöttek hozzánk, és ahogyan Guerrero úr is mondta, azért, hogy végzik ezt a kitűnő munkát. Köszönöm szépen. A következő ülésünk március 3-án lesz.